Hello, colleagues. Perhaps we could uh, uh, look to make uh, a start of this Budget Control Committee uh, meeting. Szeretném elkezdeni az ülést. Az új hír az, hogy én elnökölöm a mai délutáni ülést, a rossz héz pedig az, hogy meg vagyok fázva, és hát kínlódom a hangommal, nem tudom, hogy ki tudom-e húzni az ülés végéig. Láthatjuk az, a napi rendet. Az első napi rendi pont a napi rend elfogadása. Hogyha nincsen elvetés, ellenvetés, akkor jönnek az elnök közleményei, amelyik a második. Az első az, hogy milyen nyelveket használunk, ezt láthatják a hírlapon is, és nyilván köz, közvetítjük. Szükség lesz a szavazókártyákra is. Aztán az előző üléseknek, a jegyzőkönyvének az elfogadását láthatják a, a listát, és hogyha nincsen ellenvetés az ülés vége előtt, akkor elfogadottnak nyilvánítjuk majd őket. Akkor most rátérhetünk a napi rend, sajnál saját magára, a négyes napi rendi pontja, ez pedig a 2017-es évi mentesítés, és pedig az ügynökségek mentesítése. Az ügynökségnek a képviselőit, a kollégákat szeretettel üdvözlöm. Én is, magam is foglalkoztam néhány évvel ezelőtt a mentesítésekkel, és most elkezdjük ezt a folyamatot. A számvevőszéknek a képviselői, Szadjusz úr, a 2016-os ügynökségi mentesítési jelentést fogja ismertetni. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, hogy a mi kollégák segítettek az előadásnak a összeállításában. Néhány diát is mutatok ugyanis, mert úgy látjuk, hogy azok az ügynökségek, testületek, amelyekről szó van itt, azokat együtt kellene figyelembe venni. A számvevőszék ezen kívül próbál hozzáadott értéket is csatolni ehhez az éves gyakorlathoz, amely a pénzügyi megfelelés 45 ügynöksége kapcsolatos éves jelentéssel kapcsolatos. Ezért úgy döntöttük, hogy előre lépünk, és egy összefoglaló jelentést állítunk össze. Az Európai Parlamentnek a képviselője már megkapták, vagy ha nem kapták még meg, akkor elvihetik ezeket a követfüzeteket, a bejáratnál találhatóak. Azt hiszem, azt hiszem, hogy általánosabb tájékoztatásokat nyújtunk az ügynökségek tevékenységéről az előző évekhez képest. Az előző években egy összefoglaló jelentést adtunk az ügynökségekről, Ezeknek ugyanakkor a hivatalosan az Európai Unióban még nincsen jogi ereje, de hála az Európai Parlamentnek a mentesítési állásfoglalásra kapcsolatos elfogadása, jóváhagyása nagyon fontos. Jelentős feladat, hogy nem csak dicsérni kell az ügynökségeknek a szerepét, hanem átvilágítási, auditálási konkrét adatokat is bemutassunk, amelyeket figyelembe kellene venni ahhoz, hogy megfelelően működjenek az ügynökség. Az e, e, Láthatjuk, hogy a tagállamok között hogyan oszlanak meg az ügynökségek, nagyon széles kézben. Két vörös nyelet is látunk, amely a problémákra mutat rá, és az éves jelentésekben is erre hangsúlyt fektettünk. Ez az gyógyszerügynökség, az Európai Gyógyszerügynökség az egyik ezek közül. Minden tevékenységnek az áthelyezése egyik országból a másikba nehéz feladat, ennek vannak kockázatai, nem csak emberi, emberi erőforrási vagy információs biztonsági kérdések, hanem például pénzügyi kérdések is, lehet, hogy ez triviálisan hangzik, e, ez elsősorban a különböző ingatlanoknak a bérlésével kapcsolatos. A bankhatóság egyszerűbb helyzetben van, mert nekik megvan a e, szerződése, de a gyógyszerügynökségnek nincsen ilyen szerződése. Ezt talán majd az ügynökségnek a képviselője jobban meg tudja magyarázni. A költségvetést illetően az ügynökségek nem játszanak olyan jelentős szerepet, ha az európai költségvetéssel hasonlítjuk össze, de azért ezt százalékpontokban megmutatjuk. És láthatjuk, hogy az ügynökségeknek a finanszírozási módszere nagyon különböző. Van egy olyan ügynökség, ahol ma még nincsen mentesítési eljárás, egységes állásfoglalási testülete van. Ez egy érdekes, érdekes ügynökség, e, egyetlen alapja van, és ez foglalkozik a költségvetéssel, a kiadásokkal. Ez lehetséges hibaforrásokat jelent, és a rendeletek, amelyek meghatározzák ennek az ügynökségnek a számvitelét, azok figyelembe vévetek. 3,4 milliárd euróról van szó, ehhez 2,3 milliárd járul hozzá az Európai Unió, a többi pedig a tagállamoktól és a magánszektortól származik. Ez különböző kockázatokat foglal magával, különösen, hogyha figyelembe vesszük a Brexitet hogyha az ügy, a vállalkozásoktól gyűjtenek be díjakat az ügynökséget, akkor felmerül a kérdés, hogy a Brexit után, amikor az egységes piaci szerződésekről van szó, tehát az ügyleti tevékenységek ugyanazok maradnak, akkor mi történik e, e, ezekkel a ö, ö, hozzájárulásokkal, a költségvetésekkel, hiszen ezek csökkenni fognak. A gyógyszerügynökségnek ez esetében is ez történik, fontos szerepet játszhat továbbra is, de a verseny kérdéseket is meg kellene beszélni a pénzügyi kimutatásoknak a kontingencia részében. Ez a következő évre vonatkozik. A következő dián láthatjuk a különböző ügynökségeket, vannak központi, centralizált ügynökségek, és vannak más testületek, amelyek szabad, szabadok, SAD, az EIT, a tavalyi mentesítés során erről gondosan beszélgettünk, és az Econban más ügynökségeket is megvitatják. Az Euratom egy kis ügynökség, amelyet a számvevőszék vizsgál. A hat bizottsági végrehajtási ügynökség van, amelyet az európai költségvetésből finanszíroznak. A füzetekben látnak érdekes ábrákat, amelyeket majd lehet elemezni az eszmecsere során ez a különböző költségvetéseknek a súlyát jelenti, és hogy hány alkalmazottai vannak. Láthatjuk, hogy nincsen korreláció a két paraméter kezet, ugyanis vannak olyan ügynökségek, amelyek természetben hajtják végre az európai szakpolitikákat, tehát nincs szükségük túl sok pénzre, csak a fizetések kifizetésére, Ugyanakkor más ügynökségek hatalmas európai alapokat működtetnek, eh, amelyek támogatásokat adnak a eh, külső világnak. Nekik nem sok eh, alkalmazatra van szüksége, de hatalmas költségvetésre. Az audit elrendezésékről csak két szót szeretnék szólni, ez hosszú történet, de még mindig két audit modell van, az egyiknek magáncégek auditálják a számláit, és a, nyilvánvalóan a számvevőszék felelős a végső eredményekért, és aztán vannak olyan ügynökségek, amelyeket csak a számvevőszék auditál. Ez nem nagyon racionális elrendezése az auditoknak, de ez egy másik vitának a témája a jövőben. Az audit véleményekkel kapcsolatban. A tiszta audit véleményeket azzal kapcsolatban, hogy mennyire megbízhatóak a számlák, és az mennyire szabasak, szabályosak. Egy esetben a 40-ből volt a fenntartással megfogalmazott vélemény. Lehetnek ezzel kapcsolatban különböző következtetések. Az én következtetésem az, hogy mindegyik ügynökség tényleg jó a helyzet. Tehát csak egyetlen olyan vélemény van, ahol fenntartásokkal élünk, és ez igazán jó eredmény. Ugyanakkor mm, azonnal hozzá kell tenni, hogy ne csak egyetlen ügynökségre hárítsuk a felelősséget, mintha az lenne a legrosszabb. Ha megnézzük a megjegyzéseket a jelentésben, akkor a 115 megjegyzés közül a kettes függelékben leírjuk ezeket a megjegyzéseket, és akkor láthatjuk, hogy csak hét ügynökség kapott tiszta audit, audit jelentést, tehát ahol semmi megjegyzés nem volt. Az összes többinek, többivel kapcsolatosan vannak ilyen vagy olyan megjegyzések, de nem mindig pénzzel kapcsolatosak ezek, hogyha a hibák, amelyeket találtunk, számszerűsíthetők, és meghaladják a 200%-os materiális hibát, akkor csak egyetlen esetben lépte át ez a számszerűsíthető hiba a két százalékot. Ez az Európai Menedék Támogatási Hivatal a közbeszerzések területén az ilyen hibák eh, nem jelennek meg más ügynökségeknél. Vannak ugyanakkor horizontális problémák, amelyekkel eh, foglalkozni kell, eh, tehát annak ellenére, hogy jó a helyzet, még sok mindent lehet tenni, hogy végvilágosabb legyen a helyzet. Miért? Azért, mert az első dián mutatottaknak megfelelően az ügynökségek elrendeződése olyan dolog, amelyet minden európai állampolgár láthat. A mindegyik tagállamokban közvetlenül, tehát láthatják ezeket a tevékenységeket, és mi nyilvánvalóan nem az ügynökségek tevékenységének fő területét vizsgáljuk, ugyanakkor a számláknak a e, szabályossága, tisztasága e, olyan kérdés, amelynek az, az európai testületeket jellemeznie kell, azért, hogy az állampolgárok, a polgárok ne az európai intézményekre hárítsanak minden hibát. Különösen fontos kérdések között már említettem a Brexit-tel kapcsolatos kockázatokat, aztán a jövedelmek, bevételeknek a megfog, megbízhatósága egy másik kérdés. Ezekkel még mindig foglalkozunk. Most itt azt kell még hozzátennem, hogy ha a jelenlegi helyzetet kellene illusztrálnunk, a tavaly július 1 zárás helyzetét, akkor sokkal több, több fenntartással adott vélemény lenne, de mára már sikerült tisztába tenni bizonyos helyzeteket. Sokkal emberibb dolog, hogyha kivál, kijavítják a hibákat, ahol lehetséges. Azt hiszem, hogy lényeges segítséget nyújtottunk a különböző ügynökségeknek. A megjegyzéseink közül, között próbáltuk hangsúlyozni, és szenteltünk ennek az összefoglaló jelentésben egy külön részt is. Hat különböző területre koncentráltunk ezekkel a megjegyzésekkel. Néhányat szeretnék felsorolni, nem akarok részletekbe menni, mert azt megtalálják a füzetben. Az emberi erőforrásokkal kapcsolatban bizonyos esetekben vannak aggályos kérdések, nem azért, mert nem felelnek meg a szabályoknak, hanem e, az ügynökségek minden, a mindennapi tevékenységükben találkoznak bizonyos programokban. Például az EIT nek nincs elegendő alkalmazottja, tehát szükségük van több munkatársra ahhoz, hogy a, a különböző hatalmas pénzáramlásokat foglalkozzanak ebben az ügynökségen egy sokkal átlátható módon. Néha az emberi erőfoglások voltak az okai az EASA-ban is, hogy amikor növekedett a költségvetés, és egyharmaddal kellett növelniük a munkatársak számát, úgy tűnik, hogy nem tudtak megbirkózni a változásokkal, és ezért követtek el hibákat. Nyilvánvalóan az audit következtetéseiben megfogalmazzuk, hogy ilyen esetekben a külső körülményeket is figyelembe kell venni, és a feltételeket, amelyekben az ügynökség dolgozik. De az emberi erőforrások továbbra is problémát jelentenek. Például az, a gyógyszerügynökségeknek a kapcsolatban láthatjuk majd, hogy forrásokat veszhetnek el. A közbeszerzés minden tagállamban és európai intézményben probléma. De ha a tagállamokban lehet néha azt használ, hallani, hogy, hogy Brüsszel nagyon szigorú szabályokat állított fel, és szerintünk ezek néha nem racionális szabályok. Ezért azt hiszem, hogy az európai testületeknek fel kellene emelni a szavukat, és megkérni a jogszabályalkotókat, hogy ne sokszorozzák meg a rossz közbeszerzési szabályokat. Ez néhány magánvállalkozásoknak is problémákat jelent, hogyha állami testületekkel szeretnének együttműködni ezek a közbeszerzésekkel kapcsolatban mindig felmerülnek, ezt kellene tisztába tenni. Nyilvánvalóan nem lehet mindig elkerülni a hibákat, de a hiba szintnek észszerűen alacsony szinten kellene lenni. Az gyógyszer ügynökséggel kapcsolatban egy kísérleti projektet folytattunk, tehát megvizsgáltuk az ügyleteknek a szabályosságát vagy szabálytalanság, és a vezetésnek a teljesítményét. Ez volt az első kísérleti ilyen munka. Veszünk majd egy másik ügynökség, ügynökséget is, és idén azt vizsgáljuk. Találtunk egy pár gyönge pontot, és egyetért az ügynökség is ezzel, megtalálják ezeket az összefoglaló jelentésben. Egy dolgot vehetünk észre, Eh, hogy próbálják az állandó munkatársok számát eh, csökkenteni, és ez azt eh, eredményezi, hogy megpróbálják ideiglenes munkavállalókkal helyettesíteni, és ez hatalmas problémákat jelenthet az ügynökség működésében. A költségvetési kezelés irányítás is javul, megvizsgáltuk az általános audit eredményeket is, és megkértük a bizottságot, hogy egy átfogóbb szemléletet mutasson be nekünk. Van egy konkrét terület, amelyet, amelyre szeretném felhívni a figyelmet. Ez pedig a különböző IT, információs technológiai helyzet. Ezt nem csak egyetlen egy ügynökségnél kell megvizsgálni, hogyha megnézzük mindegyik ügynökséget, akkor azt látjuk, hogy az ember erőforrási irányítási rendszer amely többek között, amely egyforma lehetne mindegyik ügynökségben, nyilvánvalóan konkrét, specifikus kérdésekre megfelelő rendszert kellene létrehozni, de azt látjuk, hogy tulajdonképpen a közpénzeket pazarolják itt, mert különböző megoldásokat találnak, pedig lehetne egy egységesebb megoldás ezen a területen. Az eurozó éveknek a megjegyzéseit is megvizsgáltuk, és folytatódik ez a munka. Nem teljesen vagyunk megelégedettek, de a helyzet azért megoldható, és tovább léphetünk. A jövő évrel kapcsolatban csak egy-két szót szeretnék szólni, tehát hogy hogy látjuk az auditálását a különböző ügynökségeknek a jövőben és az éves jelentések összeállítását. Látjuk, hogy lehet egy összefoglaló, konszolidált éves jelentés, még mindig a számvevőszéken belül azt vizsgáljuk, hogy hogyan lehetne megőrizni, tehát nem elveszteni azt az információt, amely konkrét egyes ügynökségekkel foglalkozik, de hogy hogy egy jogi szintre felhozzuk ezeket, ami azt jelenti, hogy jogi szempontból is jelentős projektek legyenek, és szerintem ez hozzáadott plusz értéket ad az ügynökségek auditálására. E, e, ezért a 41 jelentés helyett egyetlen egységes éves jelentést látunk, amelyben általánosan bemutatnánk a helyzetet, aztán az auditálási eredményeket, mint ebben a jelenlegi füzetben, és a harmadik fejezet az konkrét ügynökségekkel foglalkozna. Azt hiszem, ebbe a jelentésbe bele lehetne foglalni a működési hatékonysággal kapcsolatos auditunk eredményeit egy-két ügynökséggel kapcsolatban. És van még egy ötlet, amelyet nem mi, hanem a KONT bizottság hozott létre. Lehetne klasztereket létrehozni az ügynökségekből, attól függően, hogy milyen tevékenységi területeik vannak. Ez tavaly a Alicantében az ügynökségek hálózatának az ülésén vetették fel. Tehát különböző módon feloszthatnánk őket ebben a három fejezetben, és ez lehetőséget teremtene arra, hogy klaszterenkben, tehát nem ügynökségenként, hanem klaszterenként ilám, elemezzük az ügynökségeket. elnézést kérek, egy kicsit hosszabb ideig beszéltem, E, és a kollégáim szívesen válaszolnak meg bármi kérdést. Köszönöm szépen. Uh, Köszönöm szépen ezt az igen átfogó jelentést. What you see as the, as the positives, but also laid out to us uh, what you see as... És köszönjük szépen, hogy ennyire pontosan, precízen bemutatta a helyzetet, ez mindenképpen nagyon nagy hasznára válik a parlamenti képviselőknek. Most következnek az ügynökségek hálózatából a felszólalások. Először az élelmiszerügynökség következik, ahonnan az igazgató fog megjegyzéseket tenni. Thank you very much. Köszönöm szépen, kedves elnök úr, köszönöm, hogy meghívtak bennünket ide, és szeretném megköszönni a mentesítési eljárás jelentéstevőinek is azt a nagyon kiváló együttműködést, amiről beszámolhatok, Számunkra a hálózatban részvevő ügynökség számára prioritás az, hogy mindenféle európai parlamenti követelménynek meg tudjunk felelni. Ezen kívül néhány gondolatot szeretnék csak kiemelni, amelyek talán a KONT szakbizottság számára nagyon érdekesek lehetnek. Az egyik ilyen az áthozott a carryover kérdése. Ugye itt a számvevőszéki jelentésben is szerepel az, hogy ez önmagában nem biztos, hogy rossz. Attól függ, hogy a következő évben felhasználják -e ezeket, vagy sem azokra a célokra, amelyekre eredetileg megcélozták, és egyébként a hosszú távú, tehát több évet felülelő projektek szempontjából ez kifejezetten pozitív. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy ilyen értelemben alacsonyabbá válik a költségvetésünk a törlések miatt. Tehát így 2015-re és 2016-ra nézve is megtörtént ez. Talán a számbevőszékkel és a kontbizottsággal együtt kellene megoldást találni ezekre a carryoverekre, mert akkor nem kellene állandóan újra és újra megvitatni ennek a témának a pertinenciáját. Ezen kívül pedig fontos számunkra az összeférhetetlenségi politikánk, ez gyakorlatilag megoldja, tehát megelőzésen keresztül megoldjuk ezt a problémát. Három ügynökségnél már nagyon hasonló egyébként a helyzet, és gyakorlatilag a whistleblowing, tehát a közérdekű bejelentések tekintetében is elmondható ugyanez, 70%-a az ügynökségeknek már implementálta az erre vonatkozó követelményeket, kilenc további a bizottsági végső zöld útat várja, és 2018. február végére ez nagyjából várható is, tehát nem sokára megoldhat, megoldottuk ezt a problémát is. Az európai ügynökségek hálózatánál a munkaterheléssel kapcsolatban mondanék néhány számot. 2011-ben 39 oldalas volt a discharge jelentés, 2014-ben ez több mint 500 oldalt tett már ki, és 2016-ban 700 oldalt tett ki a jelentések oldalszám, amit a KONT szakbizottsághoz átadtuk. Természetesen szívesen adjuk át továbbra is ezeket a dokumentumokat a bizottságnak, a parlamentnek vagy a tanácsnak, de ugyanakkor ez nagyon nagy emberi erőforrásokat köt le nálunk, és ez is rámutat arra, hogy nekünk, ügynökségeknek ezt a közös irodát kell igénybe vennie, mint tudjuk, a parlament is támogatja ezt a gondolatot, hogy legyen az ügynökségek számára egy ilyen központi iroda, amelyen keresztül mindezt meg lehet valósítani. És még így sem sikerült a parlamentnek és a tanácsnak egy menedzsment posztot kiírnia, és ezért majd ezzel a kéréssel a következő évre vonatkozólag, tehát a 2019-es pénzügyi évre vonatkozólag is újra elő fogunk állni a társjogalkotóknál. Ami a szárnövőszékkel való együttműködést illeti, ezzel nagyon elégedettek vagyunk, gyakorlatilag minden ügynökség számára pozitív ez az együttműködés, és egy kivételével az összes ügynökség számára kielégítő volt ez. Itt lenne néhány gondolat, amit ki szeretnék emelni. Az egyik az, hogy a, az alacsony korrekciós koeficiensünk problémát jelent. Ez már gyakorlatilag 20 ügynökség számára jelent problémát, és ez pedig a tevékenységeink folytonosságát veszélyezteti. Például a Frontex ügynökségtől azt mondták, hogy az utóbbi öt évben 7%-os volt az infláció, de a korrekciós koeficiens 10 ponttal, százalékponttal csökkent. Ez azt jelenti, hogy a valsói Frontexes kollégák gyakorlatilag azt látják, hogy az élet egyre drágább, ugyanakkor egyre alacsonyabb a fizetésük. Ez tényleg probléma, Azért is, mert így nehezen tudunk mindenféle tagállamokból embereket toborozni, és gyakorlatilag a földrajzi arányosságot is kockáztatjuk ezzel. Szeretnénk ebben is kérni az önök támogatását arra vonatkozólag, hogy amikor az Eurostat ezt a korrekciós koeficienst újra kalkulálja, akkor szeretnénk ehhez hozzászólni mi is. Egyébként nagyon különböző az IT helyzetünk is, ahogy ezt kiemelte a számbevőszék is, főként a pénzügyi menedzsment, az IT és az emberi erőforrások kérdése jelent problémát. Tudjuk azt, hogy minden egyes ügynökségnek jól felfogott érdeke azt, hogy a közös adatbázisokkal dolgozzunk, és most már tulajdonképpen a bizottságok is, a bizottság is megengedte azt, hogy ezt a rendszert meg lehessen osztani, és 2019-ben ez meg is valósul majd legalább 20 ügynökség között. Ami a Brexitet illeti, ugye itt az Európai Gyógyszerügynökség jelent problémát, de nem csak ő rájuk vonatkozik ez, hanem az EFSA-ra is, hiszen ők is nagyon sokat profitálnak az Egyesült Királyságbeli szakértők munkájából, a tudományos panelek révén, tehát itt tulajdonképpen a tudományos háttér elveszítése is problémát jelenthet. És ezen kívül még azt is szeretném elmondani, hogy a hálózatunk milyen eredményeket ért el, például az 5%-os személyzeti szám csökkentésben. Ez egy karácsony előtt megszületett jelentésben is szerepel, 8,9%-os csökkentést tudtunk elérni, tehát gyakorlatilag az ügynökségek ebben sokkal jobban szerepelnek, mint bármilyen más intézmény. Sikerült abban is sikereket elérnünk, hogy a közös szolgálatokat összetudtuk dolgozni, több mint 10 millió eurót tudunk ezen keresztül spórolni az intézményeknek, de még további potenciál van ebben amit a következő évek során még tovább szeretnénk építeni. A következő gondolat, hogy hogyan is szeretnénk előrelépni. Azt szeretnénk látni, hogyha az intézmények végig gondolnák azt, hogy az ügynökségek az MFF tárgyalások során részt vehessenek a munkában, főként a Brexit kapcsán, hiszen ennek hatása lesz az ügynökség munkájára is. Itt három területet látunk, amelyek révén előre lehet lépni. Az egyik az hatékonyságra vonatkozik, és itt megint csak a közös kapacitások és közös szolgálatok, a HR, a beszerzések területén sokat lehet még spórolni, az Európai Bizottság és más intézményekkel, illetve a tagállamokkal is ki lehet alakítani ilyen jellegi szinergiákat, tehát a közös szolgálatok működtetésén keresztül. Biztos, hogy így hatékonyságban növekedni tudunk, de ahogyan azt kimondta, az a számvevőszék is például a külső cégek számára az audit kihelyezése az nem volt hatékony. nem csak pénzügyi kérdésről van szó, mert ezeket meg is kell fizetnünk elég busásan, hanem még ráadásul hatékonyság csökkenéshez is vezetett ez szerintünk. Inkább vissza kellene térni a korábbi rendszerhez, miszerint a számvevőszéknek kellene ezt a munkát elvégeznie, és nekik is kellene finanszírozniuk ezt. Vagyis ez azt jelenti, hogy nekünk tetszett a számvevőszék munkája, sokkal jobban dolgoztak, mint a privát cégek. Ezen kívül még nagyon szeretnénk elérni, és ez persze egy hosszú távú feladat, szeretnénk a források kérdését szétválasztani, persze ez politikai téma, a hatékonyságtól, illetve a rugalmasságtól. Tehát, hogy mi magunk is dönthessünk arról, hogy mire kívánjuk felhasználni ezeket a forrásokat. Vagyis, hogyha egy 5%-os személyzet csökkentésbe kezdünk, az politikai értelemben nagyon szépen hangzik, de azért érdekes hatásai lehetnek ennek, mert ezen keresztül az amerikai és európai tanácsadó cégeket hízlaljuk, és ez még drágább is egyébként, mint az, hogy felvennénk erre vonatkozó, erre külön embereket. Tehát nagyon fontos lenne, hogy értékalapon közelítsük meg ezt a kérdést, mert különben a jövőben is hibákat fogunk elkövetni, és önöktől, a bizottságtól és a tanácstól is azt kérjük, hogy inkább egy teljesítmény orientált megoldásban gondolkozzunk, mert itt az input és az érték arányát kell megvizsgálni. Ez egy menedzsment kérdés, vagy menedzsment döntés, hogy hogyan lehet az inputot értékké átalakítani. Tehát mi megint azt szeretnénk kérni önöktől, az EFSA és mások is, akár egy pilot project keretében szeretnék azt kérni, hogy inkább ezt az eredményorientált költségvetési megoldást kövessük. Végül pedig, ami a következő MFF-et illeti, el kellene önöknek gondolkodnia, és a bizottságnak is, azon, hogy hogyan lehetne új módszerekkel finanszírozni az ügynökségeket, és ezt az MFF-be belefoglalnánk, és megvizsgálhatnánk azt, hogy hogyan tudnánk a saját forrásainkat megnövelni az energia területén, az közigazga, a közegészségügy területén, hiszen itt azért van még mozgástér. Vannak erre példák, hogy például a környezetvédelem vagy a közegészségügy területén hogyan lehetne az ipart is bevonni ebbe a folyamatba. Főként a Brexit fényében meg kellene nyitni új lehetőségeket az ügynökségek finanszírozása területén. És végül pedig azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy az intézmények elismerik azt, hogy itt külön jogi entitásokról van szó, és nem lehet közösen kezelni az összes ügynökséget, hanem inkább egyenként vagy egyedileg egyedi elbírálást kell nekik biztosítani. Ezt mi nagyra értékeljük. Természetesen mi ügynökségek készen állunk arra, hogy részt vegyünk a jövőbeli vitákban ezzel kapcsolatban, és természetesen készen állunk bármiféle kérdésre. Köszönöm. Thank you, Mr. Hill. Uh... Köszönöm szépen, most pedig rátérhetünk a jelentéstevőinkre. Stász úr, kapja meg a szót. Hadd emlékeztessem a kollégákat arra, hogy az ilyen szóval külön pontban fogunk foglalkozni, tehát kérem, hogy most akkor erre gondoljunk majd. Igen, én nem vagyok az EFSA jelentéstevője, ez Irek Tarant, de szeretnék kicsit reagálni arra, amit Örül úr elmondott, néhány dolog már a horizontális állásorolásban is benne van az ünösségek mentesítések kapcsán. Én értem az ön érveit, értem az együttműködést is, a hálózatit is, amit az ügynökségek létrehoztak. Tudja bizonyára, hogy eh, amikor minden ügynökség találkozóján ott voltam júniusban Pármában, akkor beszéltünk a hálózatok, a hálózat koordinálásáról is, és arról is, hogy legalább egy személynek teljes munkaidőben kellene ezzel foglalkoznia. Az Európai Parlament, tehát ebben az esetben önök mellett áll, a tanácsban nem volt egyetértés, a tanácsban vannak a kollégákkal személyes kapcsolataink, a Költségvetési Szabadság elnöke, és majd segít ebben remélhetőleg az Európai Parlament segítségével sikerül majd támogatást szereznünk. A különböző igazgatókkal, vezérigazgatókkal, főigazgatókkal beszéltem. Tudom, hogy gond van a az együttható esetében néhány dolgot meg lehetne oldani. Amsterdamba elköltöztetik a gyógyszerügyi ügynökséget, lehet, hogy ez megold bizonyos kérdéseket. Más ügynökségek esetében úgy gondolnák, hogy ez katasztrófa lehetne a munka szempontjából, például a Frontexnél is. És tehát erre mindenképpen ügyelni kell. Figyelembe vettem azt is, amit elmondott arról, hogy hol lehet a leginkább értéket kapni a pénzért. Az 5%-os szabály, hogy annyit kell a személyzetből csökkenteni, és utána pedig majd külső konzulásokat vesznek fel a helyükre. Ez eléggé furcsa megoldás, ez valóban amely általában homályos és nem is olcsóbb, és ez egy olyan megoldás, amely a külvilág számára, és ezt önök is tudják, hogy a külvilágban egy olyan hangulat alakul ki, hogy külső konzulenseket vesznek fel, de hát akkor mi a helyzet az érdekellentétekkel, a függetlenség megőrzésével? Mindig lesznek ilyen megjegyzések a külvilágból, tehát a horizontális állásolásunkban erre figyelni fogunk, és az ön megjegyzéseit majd felvesszük, de majd az EFSZ esetében eh, Irek fog többet eh, mondani. Köszönöm szépen. Mindannyian tudjuk, hogy egy elefánt van itt a teremben az EFSA esetében. Tudjuk ezt. Vannak azért pozitív aspektusok is, ezeket szeretném kiemelni a jelentésben. Mindazt, amit elértek az átláthatóság elérésében, abban, hogy megfelelő intézkedéseket hagynak vétre, létre, hajtsanak végre, mint például a Terra projekt esetében. Annak is örültünk, hogy nyílt adatokkal dolgoznak, és kockázat felmérést végeznek, de három specifikus kérdésem lenne azért, hogy a kollégák segítségével talán, hiszen a szavazatság tagjaiként ők is elmondhatják a véleményüket, és ezáltal még jobb jelentést tudnánk majd létrehozni. Az első kérdésem tehát, azt hallottam, hogy sok esetben a dokumentumokhoz való hozzáférést megtagadták. hivatkoztak ilyenkor kereskedelmi érdekek védelmére. Kíváncsi lennék arra, hogy eh, önök milyen szerepet látnak a magukénak a kereskedelmi érdekek megvédése, illetve a, az európai közélemény érdeke között, illetve azon érdek között, hogy tájékoztatni kell a közvéleményt a különböző kérdésekről. Második kérdésem, és erre a számvevőszék tagja is kitért, de ön, ön is kitért erre, a Brexit ez a kérdés. Hát ez az elefánt itt a teremben, mondjuk ezt ki. Van-e bármilyen fajta tervük, figyelembe véve ezt a kockázatot. Harmadsorban pedig tudom, hogy viszonylagosan jó a nemek közötti egyenlőség az önök ügynökségében. Tíz emberből hat nő, hat férfi és négy nő, ugyanakkor Elnézést, elnézést mondja a beszélő. Elnézést, ez az észt nyelv, anyanyelvemből fakadnánk, nincsen megkülönböztetés a e, nő-férfi e, között, himnem és nőnem között. Vezetői szinten, a magasabb vezetői szinten ez az arány kicsit másképp néz azért ki, ne értsenek félre, nem lehetne több nőt a konyhába hozni? Vagyis a menedzseri szintre? Ezek a kérdéseim, és hogyha erre választ kaphatnék, az jó lenne. Elnök, hát nem tudom, hogy ez volt a legjobb mondat, amit használtál, de számvevőszék kezdi majd, utána pedig a hálózat, megválaszolhatják Stász úr, Tarant úr kérdéseit, utána jönnek majd az árnyék jelentéstevők és a képviselők. Először tehát kérem válaszolják meg ezeket a kérdéseket. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Túl sok pont nem vonatkozott a számvevőszékre, az um, átvitelek, a carryoverek. Ezekről a jogosult carryoverekről beszéltünk a jelentésünkben. Természetesen ez egy olyan kérdés, ahol a jogszabálynak megfelelve fogunk eljárni, más nem tudunk tenni, és a jogalkotók számára ez kérdés, persze különböző szinteken a bizottság számára, és nekik kell dönteni arról, hogy hogyan lehet jobban felvázolni a pénzügyi tervezést, nem túlságosan sok pénzt különítenek el itt, tehát az ügynökségek munkájára az audit kiszervezése, mi sem rölünk ennek a helyzetnek jelenleg, hiszen sok esetben kétszer kell ellenőriznünk a tranzakciókat, és lehet, hogy ezeket már ellenőrizték a magánauditorok. A számlák esetében a jogszabályi megfelelést kell megvizsgálnunk, hogy melyik utat választjuk, ettől sok minden függ, a folyamat javulása is. Ha az egyik utat választjuk, akkor több támogatás kell a számvőszéknek, másik utat választjuk, akkor jobban kell bíznunk a magánauditorokban. Nem értek ezzel azzal egyet, hogy ezáltal rosszabb lenne a hatékonyság, nem hiszem, hogy az ügynökségnek kell megtanítani az auditoroknak azt, hogyan dolgozzanak, azt sem lehet azt sem lehet mondani, hogy a magánauditorok annyira nem képzettek, hogy ne tudnának állami cégeket auditálni, vagy intézményeket auditálni. Persze meg kell vitatni azt, hogy hogyan lehetne a magáncégeket ráverni arra, hogy még jobban képzett embereket küldjenek. Persze nem mindig örültünk azoknak az audit cégeknek, amelyeket felvettek a bizottság részéről keret eh, megállapodásokkal. Ezek olyan kérdések, amelyeken lehet még eh, dolgozni. Én nem kívánom ezt eh, a kérdést kiélezni túlzottan, mert szerintem nem szolgál arra rá, hogy ennyire figyeljünk erre. A rugalmasság abban a tekintetben, hogy az erőforrásokat hogyan használjuk fel. Sok mindennel, sok mindennel egyetértek, ami elhangzott. Ez megfelel annak is, amit mi is láttunk a gyógyszerügynökség munkaerőfelvételek kapcsán, de hogyha megnézzük mindezt eh, a megfelelő pénzügyi igazgatás szempontjából, akkor azt láthatjuk, hogy a rugalmasság nem a fő kérdés. Ez vonatkozik az új eh, támogatásokra is. A legtisztább eh, támogatási modell egy közintézménynél az az, hogyha jön a költségvetésből finanszírozzák, az, hogyha az ipartól szednem be különböző díjakat, ez, ezen díjak beszedése, ez belekerülhet az Európai Unió saját forrásai közé. Ez lehetne a legjobb módja a finanszírozásnak, de természetesen a jogalkotóktól függ azt, hogy miről döntenek. Nem mindig megfelelő, nem mindig a, az a prioritás, hogy megfelelő legyen a pénzügyi támogatás, akkor, hogyha más valóság jelentkezik. A Brexit kapcsán a kontingencia tervezés igaz az, hogy azt kértük az ügynökségektől, hogy ügyeljenek erre, sőt, a jövőben ezt még jobban kérjük majd, hiszen az általános kép azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakul majd a Brexit, az lehet, hogy világosabb lesz ebben az évben, és lehet, hogy már ebben az évben is számos olyan eset lesz, hogy azt kérjük az ünösségektől, hogy vegyék figyelembe mindezt az ide vonatkozó pénzügyi mérlekekben. Szerintem a többi kérdésre már már válaszoltam. Köszönöm, Öl úr, az ügynökségek nevében. Igen, köszönöm szépen. Nem volt annyira sok kérdés az ügynökségekhez. Stász úrnak köszönöm a támogatását. Köszönöm a megosztott támogatási iroda esetében, és jó lenne, ha jelen lennének akkor, amikor az ügynökségeknek ki kell szervezniük a munkát a magáncégeknek. Ha térjek vissza a külső auditra. Lehet, hogy nem ez lenne a prioritás, e, egyetértek a számszékkel ebben, de úgy véljük, hogy a számvőszék feladata az, hogy foglalkozzék ezzel. Tudjuk, hogy vannak erőforrás gondjaik. Az ügynökségnek kell uh, lenne támogatni a szemvőszéket, nem inkább, mint a magáncégeket, mert legalább akkor az egész dolog így egy kézben lenne, és az egész folyamat hatékonysága ezzel nőne. Tudom, hogy furcsa az, hogy egy európai testület a másikat finanszírozná, de egyébként pedig az Európai Bizottságnak is fizetünk bizonyos szolgáltatásokért, tehát ez egy normális eljárás, miért nem lehetne, ha szükség van erre, fizetnünk az Európai Számvevőszék munkájáért, amit egyébként a költségvetésből finanszíroznak. Elnök most következnek a, az ányék jelentéstevők és a többi képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Különösen köszönöm a számvevőszéknek. Nagyon nagy öröm számunkra, eh, hogy ilyen lelkesnek tűnnek Igen, és ez mindig jó dolog. Elnök úr, szeretném megkérdezni, hogy hogyan fogjuk folytatni. Több kér- kör is lesz, mert több kérdésem van, vagy pedig most akkor. Jó, akkor megpróbálom korlátozni magam. Van négy, néhány kérdésem a hálózattal kapcsolatban. Hagy térjek vissza egy kicsit az 5%-os csökkentés vitájára. Kérem, hogy őszintén közöljék velünk, hogy mennyire látja értelmét ennek a gyakorlatnak, hiszen már ez a tervekben van. De a jövőt illetően hiszen vissza és visszatérünk erre. Tudnának valami iránymutatást mutatni eh, arra, hogyha ez nem a megfelelő út, akkor milyen fajta lépéseket kellene tennünk. Tehát hogyan tudjuk értékelni és prioritizálni tást felállítani az ügynökségek között, ugyanis számunkra ez nagyon nehéz feladat, tehát ezt előre meg kell tennünk, és ezt jobban kellene látnunk, értenünk. A másik kérdés, és ez számomra nagyon fontos, és nem túl sokat tudunk erről, a, a mentesítés ütemtervenek a, az előrehaladása Őszintén meg kell mondanom, hogy mindannyiunk számára itt nagyon frusztráló, hiszen fontos munkát végzünk, hiszen azt látjuk, hogy a, amikor ezekről beszélünk, akkor 90-valahány százalékát már megoldották ezeknek a problémáknak. Tehát a kérdés, hogy az önök, önök hogyan látják egyszer le kell ülni és megoldani ezt. Lehet, hogy erre forradalomra van szükség, de hogyan lehet az ütemtervet meghatározni? Nem csak a tavalyi évről, vagy az előtte lévő évről kellene beszélni. Ezen kívül nagyon sokat segítene, a több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos jelentéstevőn számára, hogy megértse, hogy hogyan működnek együtt a bizottsággal, amikor a következő MFF-re készülnek, különösen a jövőbeli finanszírozási modellel kapcsolatban. Hálás lennék, ha erről többet hallhatnánk. Náli úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönjük az ügynökségeknek, a képviselőinek itt a jelenlétét. Először is szeretném megköszönni nekik, hogy a kérdésekre átfogó válaszokat adtak a 2016-os mentesítéssel kapcsolatban. Tulajdonképpen egy pozitív képet rajzoltak meg, nyilvánvalóan több szempontot is figyelembe vettük. A az ügynökségek mindennapi munkájának a hatakanyságát illeten értjük, hogy a hangsúly az eszközökön van, és a hálózatok, hálózatokon, és az elszámoltatás megtörtént. Aztán az ügynökségeknek vannak közös szolgálataik, és az európai intézményekkel is együttműködnek. Például a közbeszerzéssel kapcsolatban 2016-tal 6-ban is együttműködtek. Ezek az erőfeszítések a közös szolgáltatók számát növelték, és a a megelőzés területéről is hallottunk, és arról is hallottuk, hogy az ügynökségek 90%-a nagyon, jó teljesít, nagyon jól teljesít. és az alkalmazottakat illetően minden szinten, tehát a külső-belső nemzeti szakértők számával is foglalkoztak. Ugyanakkor vannak olyan kérdések, amelyekre szeretném felhívni a figyelmet. Először is az élelmiszerbiztonsági ügynökséggel kapcsolatban az FC-vel kapcsolatban. Szeretnék nem csak erről az ügynökségről hallani, hanem a többiekről is. A közbeszerzés hiba lehetőséget biztosít mindegyik ügynökség számára. Mi a magyarázata önöknek, hogy miért van ilyen sok hiba, és hogy lehetne kiavítani a legnagyobbakat? A következő kérdés csoport a Frontex-el kapcsolatos. E, szervezeti és működési nyomás alatt áll ez az ügynökség. De hogyan látják az 2016-os IF-et? Elsősorban a menekült helyzettel kapcsolatban. Hogyha megvizsgáljuk, összehasonlítjuk a 2016-os évvel, milyen különbséget láthatnak. A ügynökség 2016-ban működési változatásokat látott, 2014 óta átszervezik már öltést, elsősorban a felsőbb és a középvezetői réteget illetően. Úgy tudom, hogy ez nem volt sikeres minden területen. Hogy mit tettek, hogy javítsanak a helyzeten, és mit tennének másként, hogyha most kezdenék ezt az átszervezést. Végső kérdésem az átviteleket kapcsolatban kapcsolatos. A az ügynökségek saját maguk fogják ezt jelenteni, és a bevált gyakorlatokat megosztják-e. Konkrét példákat szeretném, hogyha ezek jogosultak voltak, ezek az átcsoportosítások, átvitelek. Köszönöm szépen. Szóval már úr, két konkrét ügynökséggel kapcsolatban voltak kérdések. Köszönöm szépen. Igen, volt még két kérdésem. Az egyik a frontex kapcsolatos, ahogy úr úr is említette. A kétharmados korrekciós, korrekció az azért problémát jelent, tehát segítene, hogyha konkrétan hall, hallatnánk erről, hogy jelenik ez meg, és hogyan próbálják megoldani ezt a problémát. A Frontexben volt, a Frontexet illette a legtöbb megjegyzés az éves jelentésben. Tehát tudom, hogy nagyon fontos munkát végeznek. Ugyanakkor sajnálom, hogy ilyen eredményeket látok, mert nem az első évben történik meg, hogy az Frontex az első három között van a problémákat illetően. Tehát ezért szeretném látni a magyarázatot. Tudom, hogy hogy 2016 egy szörnyű év volt, de van-e más magyarázat is még ezzel kapcsolatban? Tehát, hogy összesen kilenc megjegyzés volt ezzel kapcsolatban az EFSA-val kapcsolatban egy kérdésem van. A bizottság a, a megfelelőségi ellenőrzésben, azt hiszem múlt héten megegyezte, hogy az EFSA hírnevét negatívan ha, ha negatív hatással lehet a titkosság követelmények. Hogy foglalkoznak ezzel a kérdéssel? Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Csehül fogok beszélni. Köszönöm szépen, hogy megkaphattam a lehetőséget a felszólalásra. Köszönöm szépen, kedves Szármama úr. Nagyon örülök annak, hogy itt van, és rengeteg információt kaphattunk a mai napon és rengeteg választ is a kérdéseinkre. Szerintem mindig pozitív az, amikor valaki elég hosszan foglalkozik egy-egy témával, és ez gondolom, hogy tényleg ilyen esetnek minősül. Én tavaly nyolc ügynökségnél jártam személyesen, és gyakorlatilag azt láttam, hogy nagyon nagy változások tapasztalhatók. Ráadásul előrelépés, legtöbbször pozitívak ezek a hatások, néha azonban negatívumokról is beszámolhatunk teljesen világos az is, hogy a számvevőszék miket és miért emelt ki a hátralépések közül is. Van, ahol elég rossz a helyzet, az emberi erőforrások területén, mert sajnos a legjobb szakemberek elmennek a privát szektorba dolgozni, mert nem kapnak megfelelő szerződéseket. Egy másik negatív pont, amiről nem tudom, hogy esik-e szó egyébként a jelentésben, az gyakorlatilag a költözésekre vonatkozik. Ezek az ügynökségek néha különböző tehát egymás között cserélgetik ki a személyzetüket. Én szerintem fontos lenne az, hogy az emberi erőforrásokkal foglalkozók figyelembe vegyék azt, hogy milyen nehéz kérdéseket vet fel a költözés, és vannak olyan ügynökségek, ahonnan az emberek átmennek más ügynökségekbe dolgozni. Ami pedig az ügynökségek hálózatát illeti, itt még mindig hiányzik az, hogy a bevált gyakorlatok cseréje megvalósulna, mert valóban vannak olyan kommunikációs szempontból nagyon pozitív változások a Frontexnél, vagy az EASA-nál is, amelyeknél a tevékenység sokkal pozitívabb lett, és ilyen szempontból ezt a gyakorlatot meg kellene osztani a többi ügynökséggel is. Vagyis nagyon nagy erőfeszítések történtek ez utóbbi ügynökségek részéről, hogy átláthatóbbak legyenek, hogy jobban kommunikáljanak. És aztán fontos még az oktatás, a képzés kérdése is, és a kapacitások erősítése. Mert bizony gyakran az az érzés alakult ki bennem, hogy vannak olyan fázisok, amelyek során jobban működnek a dolgok, aztán van, amikor pedig rosszabbul. Az információ hiánya azonban néha nagyon negatív, például a migrációs válság kapcsán láthattuk ezt. Néha tényleg több információra lenne szükségünk. Aztán esett szó a klaszterek kérdéséről is. Ezekkel a kérdésekkel már elég régóta foglalkozom, és amikor elfogadtuk a működési terveket, akkor abból kiderül az, hogy mindig vannak olyan tevékenységekkel, amely amelyekkel többet kell foglalkoznunk, és ezért a klaszterek erre megoldást találnának. Ami Depré urat illeti, szerintem én is szeretném, tehát ő már feltette az én kérdésemet, úgyhogy átadom másnak a szót. Köszönöm. I think you were the last speaker. Azt hiszem, hogy ön volt az utolsó felszólaló. Nézzük akkor a kérdéseket a válaszokra most térjünk rá, vagy lenne egy másik kérdése is? Szerintem volt egy kis félreértés, ha jól értettem a, az egészet, akkor a hálózat beszélt, aztán pedig az ügynökségek. Neked lennének még speciális kérdéseim a Frontexhez, és a, jó volt a kollégák kérdése is, de örülnék, hogyha én is feltehetném a kérdéseimet feltehetem még a Frontesznek és a gyógyszerűdösségnek a kérdéseimet, és akkor szerintem minden kérdést fel, feltettünk. Oké, okay, rendben. Egy kis félreértés volt itt a szervezésben. A Frontexnek mondom, tudom, hogy 2016 különleges év volt, hiszen októberben jelent meg az új rendelet. Ezen kívül óriási nyomás alatt állnak a tények miatt. Lenne néhány kérdésem konkrétan. A számvevőszék megállapította azt, hogy néhány megjegyzés, amely 2013, 14-ben és 15-ben megszülettek, ezek eh, nem igazán kaptak, ezekre nem kaptak választ. Azt sem tudták megmondani, hogy mikor fogják eh, ezeket a megjegyzéseket megválaszolni. Tehát 2013-as, 2014 es 2015 ös megjegyzésekről van szó. Ezen kívül, mivel 2016 egy új, egy különleges év volt, októberben megjelent az új rendelet, ezen kívül törökországi operációkat is kellett finanszírozniuk, és azt is lehetett látni, hogy megérkezett az új rendelet, közben még a régi is életben volt, láthattuk, hogy hány eurót adtak ki, viszont ezt az összeget nem kellett volna elkölteni, tehát szabálytalan volt az elköltés. Ennek a megoldása hogyan lesz majd? Hamrik kérdésem. Személyzet kibővítése, ez óriási kérdés. 2020-ra ezer fővel kell rendelkezniük plusz még ehhez irodák is kellenek. Ez egy óriási feladat. Hogy áll a dolog most? Milyen problémákat látnak? A személyzet bővítése, illetve az irodák bővítése tekintetében Varsóban. Mindemellett azt is megállapították, hogy a korrekciós koeficiens 66,7% és sok személyzet esetében talán ez túlságosan is vonzó. Ezt a kihívást hogyan kívánják megoldani? A gyógyszerügynökség jó munkát végeznek, a 2016-os teljesítmények jók voltak, viszont a számvevőszék azt mondja, hogy 2014-ben voltak megjegyzéseik, amelyeket önök nem hajtottak végre. Hogyan kívánják ezt megoldani, hogyan kívánják ezeket a 2014-es megjegyzéseket 2018-ban végrehajtani? Voltak eh, megjegyzések a számvőszék részéről, eh, szabálytalanságok tekintetében, a eh, közbeszerzések kapcsán, a hotelek esetében, több ezer vendég, akik önökhöz látogatnak, a tagállamokból szakértelmet nyújtanak önöknek. Itt van egy kis um, együtt nem értés ennek kapcsán, önök, illetve a számvőszék között. A számvőszék azt mondja, hogy két uh, millió eurót uh, nem szabályszerűen költöttek el, hogyan kívánják ezt megoldani. Ez volt a második kérdésem. Az utolsó kérdésem a Brexit. Tudjuk, hogy a jelenlegi londoni épületet béreljük 2039-ig, óriási költség ez, óriási költség ez, viszont az Egyesült Királyság azt mondja, hogy felezik majd a, az átköltözés költségeit Amsterdamba. Hogy áll a dolog most? Vonna, tudnának egy kis betekintést adni ebbe? Ennyi lett volna, elnök úr. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Akkor a következőképpen járunk el. Számos kérdés specifikus ügynökségekhez kötődik Először ezeket hallgatjuk meg, aztán rátérünk a hálózatra, majd a számvevőszékre. Hölken úr kezdhetné az EFSA nevében az EFSA kérdésekre kérem válaszolja, ne a hálózati kérdés, kérdésekre, nem az EFSA kérdésekre. Terent úr elment a teremből, pedig neki is volt egy specifikus kérdése. Megkaphatná a Frontex a szót inkább először? Hát feltéve, hogy visszajön Tarántúr, mondja az elnök. Köszönöm szépen. Számos kérdés felmerült az érdekkonfliktusok kezelése tekintetében is. Ez egy állandó ügy. A számvevőszék néhány évvel ezelőtti jelentése óta állandóan végrehajtunk javításokat, megvizsgáljuk az egyensúlyt, aközött, hogy az érdek ellentéteket kezeljük, illetve hogy a lehető legjobb tudományos támogatást kapjuk meg, figyelembe vesszük a kockázatokat, figyelembe vesszük a döntéshozatal szintjét, illetve a tudományos szakértelem szintjét is. Ez év márciusában évenként kiadunk egy éves jelentést, ahol összegezzük az eddigi teljesítményeinket, milyen lépéseket tettünk, figyelembe vesszük az Európai Ombudsman jelentését, és amely további finomítást vár el a politika tekintetében. Márciusban az igazgató tanács elé kerül majd ez, és ezután ebből majd ajánlások lesznek. Ami az újraszervezést illeti ügynökségi szinten, itt utaltunk már arra, amit 2014-ben is megtettünk. Itt két területen, az IT, illetve az igazgatás területén további átszervezést hajtottunk végre, mert nem voltunk elégedettek a hatékonysággal a szervezet szintjén. A cél az az volt, hogy jobban meg tudjunk felelni a költvetési rendelet programozásra vonatkozó előírásainak. 2020-ig szisztematikusabban, struktúráltabban megvannak az elvárások, a kompetencia feltérképezését is elvégezzük, a hiányosság feltárását, és támogatjuk a munkaerőfelvételi erőfeszítéseket. Figyelembe kell vennünk persze a Brexitet is, illetve azt is, hogy lehetséges módon elveszítünk majd munkatársakat. De valószínűleg sikerül megtartani a munkatársakat, Szeptemberben végeztünk egy tanulmányt, 81%-a az embereknek maradna velünk, de ez is azt jelenti, hogy 200 munkatársat elveszítünk. Hogyha az idősebb könyvelők vagy az IT szakemberek mennek el, akkor specifikus problémák merülhetnek fel. Tehát mindenképpen nyomon követjük a Brexit felkészültségünket, találkozunk a munkatársakkal, megvizsgáljuk azt, hogy milyen mértékben hajlandók Amsterdamba elköltözni. Ami pedig a közbeszerzést, a hoteleket illeti, a következő fázisban, amikor Amsterdamba költözünk, akkor lesznek tenderek, biztosítjuk azt, hogy a különböző európai közbeszerzési szabályokat követjük. A Brexit tekintetében szeretném elmondani azt, hogy azok az adatok, amelyeket elmondtunk, illetve átadtunk júliusban a válaszként, ezek megváltoztak azóta, amiatt, hogy Amsterdamba fogunk költözni. Most már jobban látjuk azt, hogy mit fog majd az új fogadó állam fizetni. Ez tászor kérdése volt, ezen kívül figyelembe kell vennünk azt is, hogy jelenleg van egy bérlet. Itt két lehetőség van vagy használunk egy ingatlanost, hogy vagy tovább kiadjuk ezt a ingatlant, vagy pedig átadjuk teljesen ezt az ingatlant, ez az egyik megoldás. A másik az az, hogy megmutatjuk ezt a jelenlegi főbérlővel, ezen kívül az Európai Bizottság főtitkárságának segítségével, az Egyesült Királyság hatóságaival is tegyelásban vagyunk. Február közepén is találkozunk velük, megvizsgáljuk azt, hogy milyen fajta támogatást tudnak majd adni nekünk abban, hogy átköltözzünk az új fogadó országba. Frontex képviselőjét kérem, hogy válaszolja meg a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr! Kérdeztek a 2016-os évről, hogyan tudom ezt leírni. Elmondhatom, hogy ez egy fordulópont volt nekünk, mert, eh, a, mert migrációs és biztonsági válság volt az Európai Unió külső határain. Az Európai Bizottság 2015 végén egy új mandátumot javasolt az ügynökség számára, és 2016 júniusában ezt a mandátumot véglegesítették, és politikai megállapodás született. Időközben azon kellett elgondolkodnunk, hogy, hogy vannak olyan feladataink, amelyek nincsenek benne a meglévő mandátumban. Hogy egy példát mondjak erre, például a visszatérítés területén, és voltak kérdések a visszatérítésről is, magas szintű elvárás, politikai elvárás volt velünk szemben, és annak a szükségessége is fennállt, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy megoldjuk a válságot. 1,2 millió nem szabályosan érkező migráns érkezett az Európai Unióba akkor, és a fő és a következő kérdés az az, hogy milyen fajta visszatérítési politikát kívánunk alkalmazni az EU-ban. Az EU költségvetési hatósága 60 millió eurót adott arra, hogy 2016 ba erre a célra ezt felhasználjuk. Egyetemű, hogy eh, szükség volt arra is, hogy eh, több időt használjunk arra, hogy koordináltabb megközelítést találjunk az érintettek között, a tagállamok, az ügynökség és a bizottság között. Mindezek ellenére az ügynökségnek sikerült 40 milliót felhasználnia a 60 millióból, és sikerült nagymértékben csökkentenünk a visszatérítési járatok arányát. 230 visszatérítési járat volt egy éven belül. Szükség volt arra, hogy megállapodjunk abban, hogy mit jelent egy közös visszatérítési járat. A jelentésben, a számvőszék jelentésében is van erről szó. Ezen e, e, kérdés esetében meg volt a pénz, volt egy politikai elvárás, és struktúrálnunk kell azt, hogy hogyan érjük ezt el. Egy közös visszatérítési járat, egy olyan járat, amelyet a szabad mozgás közös érdekében hajtunk végre. Hogyha egy adott tagállamban túlságosan magas az illegális bevándorlók aránya, akkor közös érdekünk az, hogy őket visszatérítsük az eredeti kiinduló országba. Már elmondtam, hogy voltak más kihívások is itt. Fel kellett gyorsítani a munkatárs felvételt is. 76 emberrel nőtt a munkatársaink száma, 76 plusz munkatárs érkezett tehát. A nehézség az abban állt, hogy mindenki azt várta az ünnepségtől, hogy eredményt mutassunk fel, olyan eredményt, ami nem volt benne a mandátumunkban. Biztonsági ellenőrzés, a Schengeni rendszer konzult ellenőrzése 2015. novemberében a belügyi tanács következtése az volt, hogy a Frontexet, illetve az Europolt arra ösztönözte, hogy a görög és olasz hatóságokat a hotspotokban támogassa a bevándorlók biztonsági szűrések kapcsán, viszont ezt a feladatot csak a jövő évben rögzítették a feladataink közé. Tehát a 2016-os év fordulópont volt, de ez már utat mutatott egy sokkal erősebb európai határkezelés irányába is. Azt is kérdezték, hogy vannak olyan témák, amelyekről szeretnék beszélni 2016 kapcsán. Szerintem a munkatársak számának növelése, a korrekciós együttható, ezekről már beszéltünk. Ennek kapcsán elmondhatom, hogy nagyon alacsony a korrekciós együttható, 70 százalék, hogy ennek mi a hatása, nincs földrajzi egyensúly, minden tagállam érdekében áll az, hogy lássuk, hogy egy európai ügynökségnél földrajzi egyensúlyra is szükség van a munkaerőfelvételnél, és ez még fontosabb akkor, amikor missziókról, feladatokról van szó, amelyek rendkívül kényesek, és néha ezeket kényesnek látják a tagállamokban, mert ez az ügynökség határ ellenőrzéssel, jogvégrehajtásával foglalkozik. Tehát ebben a kontextusban tényleg kellene egy kis földrajzi egyensúly. Ennek egyik módja, hogy ezt biztosítjuk, az az, hogy megoldást találunk, olyat, hogy akik Varsóban halandóak nálunk dolgozni, azok ne érezzék úgy, hogy a korrekciós együttható őket bünteti. a székhelyünkről szólva, és a kihívásokról ennek kapcsán sikerült eh, plusz munkahelyeket eh, találnunk abban az épületben, ahol a eh, központunk van. Egy másik épületet megnyitottak a jelenleg épületünk mellett, ide is teljeszkedhetünk, és ezer embert képes leszünk bezsúfolni egészen addig, amíg nem sikerül majd egy új központot találnunk Varsóban. És ezzel már rátérhetnék azokra a megjegyzésekre is, amelyeket mi nem beleszóltunk meg a szemvőszék esetében. Rámutattak arra, hogy kell egy megállapodás a főhariszállásunkról, ezt tavaly írtuk alá, ratifikálták ezt a lengyel hatóságok, és november 1-én lépett az életbe tavaly. Tehát ebből kifolyólag a lengyel kormány a, a területet átadta Varsóban az ünnepségnek és most már az EU költségvetési hatóságához fordulhatunk, hogy elkezdhessük az új központunk megtervezését. Voltak más megjegyzések is, amit a számvevőszék tett 2013 óta. Biztos vagyok abban, hogy az állandó konzultációink által a számvevőszékkel a legtöbb fennálló kérdést sikerül megoldanunk a 2017-es audit végéig. Thank you. Köszönöm szépen talán megválaszolhatná a kérdéseket, mielőtt átadnám a szót a e, kollégáinak. Talán akkor röviden a horizontális kérdésekkel kapcsolatos válaszokat e, megadhatná. Ja, Bárt és kolléganőnk jelentését illetően. Köszönöm szépen. Elnök úr, a három kérdést talán úr tette fel. Az egyik a felső vezetésben a nemek aránya. Négy tagja van ennek a csapatnak, tehát két férfi, két nő, tehát ez nem túl rossz. 50 százalék a felső vezetésben általában 64% nő, a többi pedig férfi. A vezérigazgató <laughs> személyét, illetve nehéz 50%-ot elérni, mert ott egy személyről van szó. Említette a Brexitet is, és a, a vészhelyzeti tervezéset nyilvánvalóan a Brexittel kapcsolatban is megtesszük. 30, 13 százaléka a tudományos szakértőknek a Nagy-Britanniából származik, és most kérdezzük a többi tagállamokat, hogy tudnák-e a szükségleteket pótolni. Még mindig a tudományos munka számára innen próbáljuk megoldani a problémát. 6% alkalmazott volt az Egyesült Királyságból, és ezen kívül az afrikaiak az Egyesült Királyságban a, az élelmiszer biztonsági ügynökséggel kapcsolatban a tárgyalásoktól függ, hogy az Egyesült Királyság még mindig megosztja az adatokat. A harmadik kérdés pedig a legnehezebb, a hozzáférés a dokumentumokhoz, és hogy vajon az iparnak a kereskedelmi érdekeit megvédjük-e, és mit tesz ez a mi hírnevünkkel kapcsolatban. Szavama úr felhozta ezeket a kérdéseket is. Nyilvánvalóan, mint európai intézmény, meg kell feleljünk az európai törvényeknek, nem sérthetjük meg ezeket a törvényeket, és az európai törvények egyensúlyt biztosítanak az átláthatóság és a szellemi tulajdonjogok védelme között. Mi, mi azt szeretnénk, hogy mindent nyilvánosságra hozhassunk, amit a tudományos elemzéseinkben felhasználunk, hiszen ez fontos lenne a közvéleménynek a véleménye is és vizsgálata is, hiszen ez a tudomány alapelve. De hát nyilvánvalóan felmerül az szellemi tulajdonjogok védelmének a kérdése is. Sajnos a jogalkotó az elszára bízza, hogy az üzleti titkok megalapozottak-e, vagy nem. Ez nem tudományos, hanem ez egy verseny és gazdasági kérdés és lényegében tekintve mi nem vagyunk tudatában annak, hogy hogyan tudnánk ezeket a kérdéseket megvalósítani. Tehát megpróbálunk minél nagyobb átláthatóságot biztosítani, de hogyha a parlament úgy látja, hogy a közvélemény nagyobb átláthatóságot akarna, akkor mi boldogan teljesítenénk ezt, de ehhez törvényekre van szükség tehát részben azzal is vádolhatnak bennünket, hogy nem vagyunk egy, megfelelően átláthatók, és ugyanakkor azt is, hogy megsértjük az, a szellemi tulajdonjogokat, védelmét. Jó, akkor most nézzük a többi kérdést. Szavama úr egy nehéz kérdést tett fel, nem lehet egy percben megválaszolni. Tehát az mínusz 5 százaléknak volt-e értelme. Nyilvánvalóan politikai szempontból fontos volt, hogy az európai intézmények is próbálnak takarékoskodni, de szerintünk az e- ügynökségeket egyenként kell vizsgálni, és a szakpolitikájukat illetően meg kellene kapniuk azt az összeget, amely a politikai szempontból megfelelő. Amikor a forrásokat felhasználjuk, akkor a teljesítményre és az eredményre kellene alapozni a finanszírozást. Ez a mi tanácsunk. A mentesítésnek az ütemterve és mi most várjuk a, szep, a, a számvevőszéknek a jelentését, amely szeptember végére lesz meg, és akkor várjuk a kérdéseket a jelentéstevőktől. Hát talán le kellene együtt ülnünk és megbeszélnünk, hogy hogyan lehetne felgyorsítani ezt a folyamatot. Igen, a bizottsággal technikai szinten beszélünk a következő MFF-ről, de bennünket nem vontak be teljesen a politikai vitába, de mi is szeretnénk ebben részt venni, mint egy ügynökségi hálózat. Itt megállnék, egynök úr, nyilván nem tudtam minden kérésre választ adni. Jó, de ezek, ezekre majd visszatérhetünk. Köszönjük szépen. Nos, az előző vita azt mutatja, hogy a mentesítés sokkal szélesebb körül gyakorlat, mint a pénzügyi megfelelőségi audit, amelyet a számvevőszék végez. Örülök annak, hogy a parlament erőfeszítést tesz arra, hogy sokkal szélesebb körű kérdéseket is megvitasson az ügynökségek munkáját illetően. Láthatjuk, hogy a mi feladatunk is fontos, de, de ez nem fed le mindent az ügynökségekkel kapcsolatban. Az 5%-ot illetően a, tehát a, a munkatársak csökkentésének 5%-a való ö, ö, kérdéséről beszélnek majd, és Pietro Russo kollégám fog erről beszélni. Szeretném megköszönni az ügynökségek hálazatást, és az ügynökségeknek azt, hogy milyen jó volt az együttműködés. Nem láttam, nem hallottam kritikát a számbevőszék részéről szeretnék emlékeztetni arra, hogy jól tudunk együttműködni, és ezért várom is ezt az együttműködést, és szeretném megköszönni a KONT bizottság munkatársainak, hogy ilyen alapos megbeszélést biztosítottak. Stász úr. Rövid leszek, elnök úr. Részemről az EU hálózatnak szeretnék köszönetet mondani a konstruktív együttműködésért, minden ügynökségnek szeretnék köszönetet mondani. Júniusban volt az első találkozónk Pármában, és nagyon sok embert azóta még külön is láttam, sokat tanultam csütörtökön, január 25-én lesz kész a jelentésünk. Garantálhatom azt, hogy az én részemről pozitív a megközelítés. A cél az az, hogy ott, ahol kell, politikai nyomást gyakoroljunk, de ajánlásokat tegyünk ott, ahol problémák vannak, és eh, önök, az önösségek részéről, akik nagyon jó munkát végeznek, pozitívan, önök számára pozitívan fogalmazzuk meg ezeket az ajánlásokat, hogy azok hasznosak legyenek az önök munkája számára. Thank you for that, Mrs. Stiles. Can I thank you as the rapporteur? Köszönöm szépen, és köszönöm a jelentéstevőknek is. Elmondtuk az ütemtervet, és majd ez megjelenik a Cont News-ban is. Köszönjük szépen a számvevőszéki kollégának is a beszámolóját, és teljes mértékben szeretnénk megköszönni az ügynökségi hálózatok részéről is a részvételt. Még egyszer köszönöm szépen, és ezzel ezt a napirendi pontot szeretném lezárni, és az ötös napirendi pont következik, amely egy in kamera, tehát zárt ülés következik, úgyhogy kérem, hogy a nem illetékesek hagyják el a termet.